és az ENSZ főtitkárával, a jelentés tartalmával egyet fog érteni. Köszönöm szépen, biztos úr. Lezárom képviselőtársaim a Sílankával folytatott vitát, és majd az ülések végén szavaz, az ülés végén szavazunk. A következő napirendi pont Azerbajdzsán, és megadom a szót Vergián asszonynak, hogy nyissa meg a vitát. Monsieur le Président, je n'ai pas... Elnök úr, nem szoktam elsőként szólni. Kicsit zavarban vagyok. Újra az azerbajdzsáni helyzettel foglalkozunk. A demokratikus helyzet ebben az országban elég drámai. Ennek ellenére ez egy olyan ország, amely nem elhanyagolható partnerünk a keleti partnerség keretében az ellenzéki pártok és az NGO-k továbbra is szót emelnek az emberi jogsértések miatt, az elnyomás miatt, a politikai elnyomás miatt, a rendszer korrupciója miatt. A demokratikus értékek, emberi jogok elméletileg az EU értékei között vannak. Nem kellene levonni a tanulságokat, tehát abból, ami az arab országokban történik, és követelni keleti partnereinktől azt, amit nem tudtunk követelni, például a tunéziai, líbiai vagy egyiptomi kormánytól. Nem kellene, biztos úr, elérni azt, hogy a demokrácia végre uralkodhasson ezekben az országokban minimális követelményekkel. Magam részéről úgy találom, hogy ez az állásfoglalás minimum profilokat tartalmaz. Mi a szavazáskor éppen ezért tartózkodni fogunk. Mr. Tanok has the floor now. Tanok úr kap most szót. Elnök úr, Azerbajdzsán sajnálatos módon egy egypártrendszerű ország, ahol a politikai ellenzéket nem tolerálják. Az elmúlt évi decemberi választások többséget hoztak, az Azerbajdzsán elias párt számára. Ezek a választások nem megfelelő ö, körülmények között zajlottak, és az ország demokratikus fejlődése szempontjából sem. Az EBSZ jelentése bebizonyította azt, hogy a szólásszabadság limitált, és a média is ö, korlátozott időt kap. Elnézést, tanúk úr, kérem, hogy beszéljen kicsit lassabban, mert nem lehet tolmácsolni. Egyébként nem tudom befejezni, ha nem rohanok ilyen nagyon. A pártok, újságírók ellen elkövetett fellépések elfogadhatatlanok. Az Európa Tanácsnak tagja az ország és a keleti partnerségnek és Azerbajdzsán állítólag eltökélt a jogállamiság a demokrácia mellett, az igazság más képet nyújtott. Külső felket próbál meggyőzni arról Azerbajdzsán, hogy demokrácia van, de én ezt nem hiszem el. Köszönöm szépen, Préda úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A jó dolgokkal szeretném kezdeni. A két blogger szabadon bocsátása, Adnan Hajzadde és Emin Abdujelef ellenére a kormány kórumt, megfélemlítették az emberjogi harcosokat, és őket bűncselekmények miatt állították a bíróság elé. A márciusi áprilisi demonstrációk után Bakúban jelentős kételjeink vannak Azerbajdzsán miatt, hiszen Azerbajdzsán aláírta az emberi jogi konvenciót és az emberi szabadságjogokról szóló konvenciót. Úgy tűnik, hogy az azeri hatóságok nem értették meg, hogy párbeszédet kell folytatniuk a civil társadalommal, és nem feltétlenül kell a kormánynak nyomást gyakorolnia ehhez. Remélem, hogy ez, együtt tudunk működni Azerbajdzsánnal, az Euronesten keresztül. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és most pedig Sáke asszonynak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük azt, hogy Adnan Hajizadét és Emi Mirit kiengedték a börtönből. Kb. ennyi a jó hír Azerbajdzsáról. Az Európai Parlamentet nagyon aggasztja, az azerbajdzsáni március és áprilisi békés tüntetések részvevő jeleni fellépés. Az ellenzék számos politikusát félemlítik meg tömeges tárgyalásokat tartanak éjszaka, ne, ahova nem engednek be ügyvédeket, sőt nem is tájékoztatják az ügyvédeket arról, hogy az eljárásra hol kerül majd sor. A az igazsági miniszter egyik rendelete alapján történik ez. A félelem, a megfélemlítés, az emberi jogsértések légköre véget kell, hogy érjen. Az azerbajdzsáni kormány minden hitelét elveszi, hiszen megsértett minden egyezményt, az Európa Tanács külön emberi jogi egyezményét. alijevet rá kell kényszeríteni arra, hogy tartsa be a szabát, hogyha nem lépünk fel a jogsértések ellen, annak nagyon súlyos következményei lesznek az EU és Azerbajdzsán kapcsolatára. Ezt világosá kell tennünk. Köszönöm szépen, most pedig eh, Lunacek asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány nappal ezelőtt Brüsszelben, az Európai Parlamentben az Euronest elindítását ünnepeltük. Azerbajdzsán ennek tagja kötelezettséget vállalt a demokrácia, a jogállamiság, a gyülekezési, a szólásszabadság, a sajtószabadság tiszteletben tartásához. Az EU és Azerbajdzsán között 2010. júliusa óta létezik egy társulási megállapodás, és ez mindennek az alapja. És ennek tükrében Döbbenetes és riasztó, hogy az azerbajdzsáni kormány az elmúlt két hónapban hogyan lépett fel békésen tüntető emberekkel szemben. Fiatalokról van szó, akik a Facebookon és szociális hálózatokon keresztül szerveződtek, őket letartóztatták, börtönbe zárták, elítélték két és fél év börtönbüntetésre, kábítószerre való visszaélésre hivatkozva. 30 békés tüntetőt egy ilyen éjszakai rajtaütésszerű akcióval, a nyilvánosság kizárásával, anélkül, hogy az ügyvédjeikkel felvették volna kapcsolatot, 5-8 nap elzárásra ítélték, ítéltek kedves kollégák, biztos úr, ez megengedhetetlen. Itt egy közös állásfoglalást készített az öt legnagyobb frakció, és ebben követeljük valamennyi említett személy szabadon bocsájtását, azt, hogy a szólás, a véleménynyilvánítás szabadságát, a sajtószabadságot biztosítsák, ugyanúgy, ahogy Aliyev elnök 2005-ben ezt megígérte, amikor azt mondta, hogy Azerbajdzsánban egy újságírót sem fognak üldözni. Be kell, hogy tartsa ezen az ígéretét. És remélem, hogy sikerülni folytatódni fog a júniusra tervezett parlament közé találkozóig elérni azt, hogy tényleg mindenkit bocsájtanak szavazon, Takujev szerkesztőt is, és hogy elér betartsa azt, amit ígért, máskülönben ennek konzekvenciái kell, hogy legyenek. Köszönöm szépen. Most pedig a frakció képviseletében hallgatjuk meg először a, a néppárt nevében Kukán képviselőt. Köszönöm szépen elnök úr, biztos úr. Azerbajdzsánban nagyon aggodalomra okot adó helyzettel találjuk szemben magunkat. A sajtószabadságot, a gyülekezési szólásszabadságot számos esetben megsérték, embereket egyszerűen őrizetbe vesznek, megtámadnak, akár újságírók legyenek, vagy ellenzékiek, Azerbajdzsánnak és a régió többi országának világosá kell tenni egy megfelelő jelzés formájában, hogy a polgári és emberi jogok megsértését semmiképpen nem lehet elfogadni. Hogyha partner országa akarnak válni, hogy az EU partner országává, országai akarnak lenni, akkor alá kell írniuk, kell fogadniuk az ugyanazokat az értékeket. Az egész Dél-Kaukázusra vonatkozóan tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat. Azerbajdzsán és Örményország között eszkalálódik a konfliktus, ott van hegyi Karabach, hegyi Karabach problémája, szám, sok a feszültség, és ez már az egész régió számára biztonsági kockázatot jelent. Ezért fontos, hogy elfogadjuk most ezt az állásfoglalást, és az EU ne csak Azerbajdzsánban, hanem az egész régióban aktívabb legyen, és nagyobb felelősséget vállalva lépjen fel a grúziai konfliktusból és tragédiából le kellett, hogy mondjuk a tanulságokat. Most pedig Vigenin úr következik az SND nevében. Az igaz, hogy nagyon nehéz a helyzet az Azerbajdzsánban, és minden okunk megvan arra, hogy aggódjunk. Szavalan és Hajjiev eh, urak esetét említették a eh, kollégák is a békés tüntetések minden demokratikus országban a politikai élet normális részét alkotják, és a pluralizmus a demokratikus társadalom egyik alappillére. Ugyanakkor egy kicsit szerencsétlen dolog az, hogy Azerbajdzsán és Belarus ügyét egymás után tárgyaljuk, ugyanis Azerbajdzsán és ezt üdvözöltük, az EUNEST parlamenti közgyűlés egyik alapítója, és vendégünk volt itt az Európai Parlamentben. Van kapcsolatunk a hatóságokkal is, és a civil társadalommal is, de most többre van szükség, sürgőségi állásfoglalást kell elfogadnunk. Az Euró, a kereti partnerség és az Euronest platform jó alapot jelent ehhez, és úgy tűnik, hogy most új szelek kezdenek fújdogálni Erbajdzsánban, kezdik kérni a politikai párbeszédet, és júniusban a lehetőséget fel kell majd találkozó kapcsán használni arra, hogy felvessük a humanitárius kérdést, de ugyanakkor fontos, hogy megmaradjon a párbeszéd. Köszönöm szépen, és most Graham watson a szó, aki az Alde nevében kap szót. Elnök úr, én azt szerettem volna javasolni, hogy azért Adzsán azériaként ismerték, ahogy Grúzia és Örményország ott is nagyon fontos, hogy magasabb demokratikus standardok magyarsuljanak meg. Az én frakció nem tudja osztani Vinyegén úr véleményét, a média nem szabad, nem felek a választások, és az emberek önkényes és néha erőszakos tisztviselői kezelésnek vannak alávetve. Az elmúlt hetekben a békés demonstrációkat represszióval folytották el, és ez az arab világban inkább elfogadott, mint Európában. Mindez elfolytotta az előrelépést is. Az európai szomszédsági politikában résztvevő országok számára a demokratikus reform előfeltétel kell, hogy legyen, és nem csak az olaj szállítása a Nabukó vezetéken keresztül. Köszönöm szépen, Watson úr, és most az öreg nevében Hautal asszony kap szót. Köszönöm. A demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tart, tartása az új asszociációs megállapodás szerves tagja, amelyet az Európai Unió és az Erbajdzsán tárgyalnak. Ezen elvek tiszteletben tartása nélkül Azerbajdzsánnak nem lehet közös jövő európai partnereivel, és szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégákhoz, akik elmondták, hogy világosaknak és objektíveknek kell lennünk, akkor, amikor a keleti partnerségi partnereinkről beszélünk, nem, gondol, nem gondolhatjuk azt, hogy a belarusz problémával ezt megúszuk, hiszen Azerbajdzsánban és más keleti partnerségi országban is vannak súlyos problémák. Remélhetőleg eh, az Emberi Jogi Albizottság eh, jelentése alapján a bizottság részletesen beszámol arról, hogy milyen az emberi jogi helyzet ezekben az említett országokban. Most pedig Paska úr kap szót. Az FD képviseletében Azerbajdzsán és speciális partnere az Európai Unió, az Euronest egyik alapító tagja, éppen ezért privilegizált kapcsolatokban van része az Európai Unióval, mivel excepcionális, az kivételes helyzetben van ez az ország. E, eltökélte magát a demokráciai elve mellett, a jogállamiság e, elve mellett, mindez előfeltétele a közös e, kapcsolatoknak. Nem lehet megengedni, hogy a eh, civil jogi aktivistákat letartóztassák a békés eh, tüntetéseken, illetve fizikai erőszakot sem lehet eh, alkalmazni velük szemben. A bizottságtól és Eston azt várom, hogy nyomást gyakoroljanak az azeri kormányra, és kommunikálják feléjük aggájainkat a demokrácia elnyomása miatt. Ami az ENSZ határozatát illeti, úgy érzem, hogy a bizottságnak mandátumot kell adni a főképviselőnek. Köszönöm, Esztályach asszony. Az Euronest együttműködés keretében el kell érnünk, hogy nagyon gyorsan foglalkozzunk az emberi jogi jogsértések kérdésével. Azerbajdzsán vagy akár Belorusszia tiszteletben kell, hogy tartsák az Európai Unió elveit. Kritikusnak kell lennünk, ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a dolgok fejlődnek, hogyha megnézzük, hogy mi történik az arab világban, az ellenzék képviselőit letartóztatták, a tüntetéseket megakadályozták, a letartóztatott tüntetők mutatják, hogy Azerbajdzsánban az alapvető szabadságjogok helyzete még mindig problémás. El kell érni, hogy az ellenzéket ne fontsák el. Köszönöm. Kelly, who is raising his hand. Kézsiájban Kelly úr először. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, Azerbajdzsánban nagyon csalódottak lehetünk a helyzet miatt. Ez egy olyan ország volt, amely politikai jogok eh, tekintetében már előrelépett a Szovjetunió felbomlása óta, de most eh, a sajtószabadsággal, a szólásszabadsággal kapcsolatban eh, sok minden azt támasztja alá, hogy a hatalom visszaél, ezzel nem biztosítja ezeket a jogokat, embereket zárnak börtönbe, tárgyalás nélkül. Mindenképpen persze a párbeszédre szükség van, és Watson úrral egyetértek abban, hogyha azonban túl pohán, puhán lépünk fel velük szemben, akkor nem jutunk el sehova. Tehát igen, legyen párbeszéd, legyünk, vállaljunk kötelezettséget, de köte, követeljük határozottan azt, hogy biztosítsák a szólásszabadságot, és mindenek előtt a sajtószabadságot. Köszönöm szépen, most pedig Repó úré a szó. Elnök úr, a gyülekezés és a szólás szabadság értelmes emberi jogokhoz tartoznak. Ezek alapjogok, a demokratikus társadalom alap pillérei. Nagyon szomorú, hogy embereket megfélemlítenek, üldöznek, és így próbálják elfolytani, megfolytani a társadalom sokszínűségét. Azerbajcsán az Európa Tanács tagja, és csatlakozott az emberi jogi konvencióhoz is, tehát kötelességük tiszteletben tartani az emberi jogokat. Bloggereket, újságírókat, aktivistákat megakadályoznak abban, hogy a véleményüket kifejezésre jutassák és békésen tüntessenek megakadályozzák a fiatalokat abban, hogy az új technológiákat, a szociális közösségi hálókat, hálózatokat használják és szinte már szinte komikus, hogyha egy sokszínű társadalmat akarnak, akkor támogatni kell, támogatnunk kell a demokratikus törekvéseket. Köszönöm szépen. A helyzet Azerbajdzsánban aggályokra ad okot, mert sok minden visszhangzik, ugyanazt halljuk vissza a partnerségi országban, mint Észak-Afrikában. Itt hogyan lépnek fel a tüntetők ellen? Azt hiszem, hogy vizsgálnunk kell, hogy van-e hasonlóság az orosz, belorusz reagálásokkal kapcsolatban. Néhány ponton az elhangzott bírázza, bírálatokat azért pontosítani kellene az, hogy romlik az emberi helyzet, vagy egyre több az incidens, nos, ezek elé oda kellene írni azt a szót, hogy a közelmúltban. Itt nem arról van szó, hogy e, évről évre állandóan romlana a helyzet. Azerbajdzsán viszonylag nagyot lépett előre, és a Human Rights Watch sem Kína, Irak, Izra- Izrael, Szaudarábia vagy Üzbegisztán mellé sorolta, hanem Azerbajdzsán jobb képet keltett magáról, tehát egy kicsit kiegyensúlyozottabb kellene, hogy legyen az állásfoglalás. Köszönöm, és most Táncila asszonyé a szó. Köszönöm szépen, Ennek úr. Azerbajdzsán aktív partner az Uniónak a szomszédság politika keretében, valamint az Euronest partnerség keretében, ugyanennek Azerbajdzsán alapító tagja. Tehát kötelezettségeit és ígéreteit a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamisággal szemben tiszteletben kell, hogy tartsa, az alapjogi konvencióban lefektetett jogokat úgy szintén, Azerbajdzsán ezeket szintén aláírta. Tehát egy nemzetközi szinten elismert demokráciával, vált, ez, akar válni ez az ország, de akkor nem lehetséges, hogy a békésen tüntetőknek nem engedélyezzék a tüntetést, meg tiltsák a tüntetéseket, és elnyomják azokat, akik nem ugyanazt a véleményt képviselik, mint a kormány. Tehát állandó párbeszédre van szükség a civil társadalommal, a közvéleményt korrekt módon kell tájékoztatni, az internethez való szabad hozzáférést kell érvényesíteni, ez Azerbajdzsán és Európa javát szolgálja. És Balecki az utolsó hozzászóló parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ma Azerbajdzsánnak két arca van. Egyrészt Azerbajdzsán progresszív módon növekvő gazdaság, nagyon sok olaja van, és sikerül előrelépést elérni az Európai Unióval folytatott um, partnerségi megállapodásban, társasági megállapodásban. A másik oldalon az emberek megfélemlítését, letartóztatását, a sajtószabadság korlátozását látjuk. Azt gondolom, hogy a bakúi kormánynak meg kell hallgatnia az emberek véleményét, hiszen nem lehet az országnak két arc, az Európai Uniónak különböző eszközök állnak rendelkezésére, és pozitív döntést kell hoznia. Most pedig eh, Andor biztosnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az azerbajdzsáni fejlemények, ami a demokráciát, az emberi jogokat illeti, eh, továbbra is aggájjal tölt el bennünket, mindannyiunkat. Az elmúlt néhány évben növekedtek eh, ezen a területen a korlátozások. A parlamenti választások novemberben, 2010 novemberében nem valósultak meg ahhoz, hogy a demokratikus fejlődés útján tovább léphessen az ország, és vannak más olyan területek, ahol úgy gondoljuk, hogy Azerbajdzsának javítania kell a teljesítményén, az Európa Tanács elvárásait, illetve az EBSZ e elvárásait is be kell tartani. Ami a média szabadságot illeti, hiányzik a média pluralizmus zaklatásokról, erőszakról hallunk, az újságírákkal kapcsolatban és a média képviselőinek meghurcoltatásáról. Továbbra is aggódunk az egyes esetek miatt. miatt. A gyülekezés szabadsága egy további olyan terület, amely miatt jelentős mértékben aggódom. Az elmúlt hónapokban számos súlyos fellépést tette a kormány, ami az utcán folytatott demonstrációkat illeti hasonlóan az arab tavaszi forradalomhoz. Represszív módszereket alkalmaznak a demonstrátorokkal szemben, és ezeket el kell, hogy utasítsuk. Az Európai Uniónak felelőssége van, világos üzenetet kell közvetíteni a demokrácia jelentőségéről, az emberi jogok jelentőségéről, illetve a jogállamiság elvének tiszteletben tartásával kapcsolatban. Ezeket az üzeneket Barroso elnök is eljutatta Bakuba, amikor ott járt saját maga is januárban, és számunkra is előkerül helyen szerepel ez a jövőbeni találkozókon. Nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést, a jelenlegi partnerség és együttműködési megállapodás keretén belül. Azerbajdzsánnal létrehoztunk egy új albizottságot az emberi jogok, igazság, demokrácia jegyében a demokrácia és az emberi jogok kérdése tárgyalásainkon központi helyet tölt be, hiszen egy új társadalmi megállapodást szeretnénk kidolgozni Azerbajdzsánnal. Üdvözlöm Azerbajdzsán készségét, hogy hajlandó ezekről az ügyekről beszélni. Támogatom az Európai Parlamentet a demokratikus értékek eh, kapcsán és az Európai Unió Azerbajdzsán között együttműködési bizottságban. Üdvözlöm ezt a munkát, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vita ezen pontját, a szavazásra a vita után kerül sor a Fehér Oroszországi téma megtaglalása után.